pedig a jegyzőkönyvbe fog belekerülni, amennyiben nincsen ö, addig észrevétel ezzel kapcsolatban, amíg elfogadásra kerül, akkor ezt is elfogadottnak fogjuk tekinteni.